liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Úgy gondolom meg kellene kezdenünk a ma reggeli ülésünket. Mindenkit szeretettel üdvözlök a mai szakbizottsági ülésünkön. És kezdjük is a munkát az egyes napirendi ponttal. A napirend elfogadása lenne ez. Van-e bármiféle ellenvetés? a bemutatott formában elfogadható-e mindenkinek a napirend? Igen, akkor el is fogadjuk így ebben a formában. A második napirendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása július 11-i és szeptember 4-i ülések jegyzőkönyvét megtalálják a dokumentumok között. Van-e bármilyen észrevétel a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nem, éppen ezért azt javaslom, hogy szokás szerint fogadjuk el ezeket a jegyzőkönyveket, amennyiben az ülés során semmiféle ellenvetést nem hallunk a kollégák részéről. Úgy látom, hogy ebben egyetértés uralkodik. És akkor következik a harmadik napirendi pont, az elnök közleményei. Először is a tolmácsolás kapcsán elmondanám, hogy a következő nyelvekre hallhatnak tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román. Itt. Alig lehet kimondani néha ezt a sok-sok nyelvet, de emlékeztetnék ezen felül még arra is, hogy webstreamingen keresztül sugározzák az ülésünket, és aztán még szólnék a szeptember 4 koordinátori ülések döntéseiről. 5-én, szeptember 5-én e-mailben mindenkinek megküldtük ezeket a koordinátori döntéseket, és hivatalosan is elfogadottnak tekintjük őket, hiszen szeptember 7-én lejárt a határideje annak, hogy bárki is ellenvetéssel éljen, éppen ezért a koordinátori határozatok a leírt formájukban elfogadottnak tekintendők. Ezzel pedig már is rátérünk a következő negyedik napi rendi pontra, amely szavazás. Összességében két véleménytervezetről szavazzunk. Először is egy saját kezdeményezésű véleményről. Szavazunk az uniós polgárságról szóló 2015. év jelentés, a polgári jogok erősítése a demokratikus átalakulás uniójában, petíciós bizottság az illetékes, Krisztina Libacka a mi előadón. Kérdezem, hogy szeretnél a szavazás előtt még szót kapni. Amennyiben nem, akkor azonnal rátérünk a szavazásra. Először is az egyes módosítóról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas módos, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt meg kell még vizsgálnunk, ellenőrizzük, mert rengeteg volt a tartózkodás. Tízes módosítóról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. De mégis csak egyértelmű volt az, a, az eredmény. 15 igen szavazat, 3 nem szavazat, 7 tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következzék a hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 39-es, de nem akkor ellenőrizzük az előzőt, megnyitom a szavazást a 38-asról, tehát a 38-asról szavazzunk, most lezárom a szavazást, 15 igen, 9 nem szavazat, 1 tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a záró szavazás következik. Lezárom a szavazást. 24 igen, két ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nagy többséggel elfogadtuk a véleménytervezetet, gratulálunk az előadónak. Következő pont de előbb Krisztina szót kér. Teraz chciałabym zabrać głos. E, chciałabym bardzo gorąco podziękować e, koleżankom i Köszönöm szépen, ezért kértem szót, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak a nagyszerű együttműködésért, köszönet illeti az árnyék előadókat és a titkárságot is, minden asszisztensnek is nagy örömömre szolgált ez a közös munka. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy az elnök asszony. Krisztina, neked is köszönetet mondunk az elvégzett munkáért. Úgy látom, hogy egyértelműen nagy konszenzus uralta itt a szavazás, mindenki támogatta ezt. És akkor rátérünk a következő rendi pontra, az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia végrehajtásáról szóló véleménytervezet. Illetékes szakbizottság az EMPLÖ, foglalkoztatás ügyi szakbizottság Julie Ward az előadónk, ha ő nem kér szót, akkor azonnal rá is térünk a szavazásra. De az elnök úgy hallja, hogy az angol tolmácsolásra gondok akadtak, ezért vár egy keveset. De most már úgy tűnik minden megfelelően működik. Megoldódott a probléma. Julie Ward kére szót, mint előadó. Julie? Szeretnél szólni? Nem? Akkor szavazunk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. De ellenőrizzük, rendben, 39-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 11-14 arányban elutasítva elnézést kérek. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító szóbeli módosítással mellette ellene, tartózkodás elfogadva 47-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva 9-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva 55-ös módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor következik a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazat, nincs ellenszavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Hát, hogyha mindent ekkora konszenzus övezne ebben a szakbizottságban, de hát valójában azért sokszor egyetértünk a dolgokban. Csúli, tiéd a szó. Sorry, when I was... Elnézést kérek, amikor ö, szóltam, azért ö, jeleztem, mert ö, az angol tanácsás valóban nem jutott el idáig, úgyhogy nem tudtam, hogy mit is mondtak, de szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az Unió a lehető legjobban járjon el a fogyatékossággal élő közössége iránt, és az embereknek a joga mindenképpen fontos, és sok területen visszalépések történtek, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt végül is jó munkát végeztünk, és ekkor a konszenzus köszönöm mindenkinek. Herzlichen Dank auch die Köszönet neked is az elvégzett munkáját ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban, és reméljük, hogy az illetékes szakbizottság is megfelelően figyelembe fogja venni az itt rögzítetteket. És akkor most rátérünk a hatos napi rendi pontra. Kérek mindenkit, aki szeretné elhagyni a termet, hogy el kell mennie, tegye ezt meg halkan csendben. A következő témánk a következő témánk a 2020-as, 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítéséről szóló véleménytervezet. Előadónk Helga Trüppel. A módosító benyújtásának határideje október 17-e 11 óra. December 4-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban, az illetékes szakbizottság pedig, ahogyan mindig is, a költségvetési szakbizottság ebben az esetben is. És Helga, neked szeretném most megadni 5 percre a szót, hogy bevezess minket ebbe a tervezetbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kollégák. Valamennyien tudják, hogy a éves pénzügyi keretprogram az egyik legfőbb kérdés az Európai Unióban, és a 2019-20 után, amikor már az Egyesült Királyság kilépett, de nagyon reméljük, hogy ugye itt mindenképpen lesz 10 milliárd euró hiány a költségvetésben, és most még nem világos, hogy ezt hogyan fogjuk kitölteni. A következő tárgyalások még nehezebbek lesznek, mint voltak az elmúlt tíz évben de hát annyit mondhatok mindenképpen, hogy nagyon nehéz lesz a helyzet, egy olyan megoldást találni, ami mindenkit kielégít. Mint bizottság nagyon egységesek vagyunk, nagy többségünk van, hogy több pénzt, friss pénzt szeretünk az oktatás kultúrára, az európai szolidaritás keretében, és így jöttöttem el a konkrét javaslataimhoz. A következő tárgyalások az MFF-ről még soha nem látott körülmények között fognak zajlani. Ahogy már elmondtam, az egyik tagállamunk első alkalommal kilép az Unióból. Ez nem egy második népszavazás, de annyit mindenképpen tudunk, hogy az, úgy kell számolnunk, hogy az Egyesült Királyság kilép. Tehát a Brexit mindenképpen kihívást jelent az uniós programok finanszírozása tekintetében, ugyanakkor megnyit egy lehetőséget is a reformok előtt az uniós költségvetés vonatkozásában vonatkozásában, illetve a kiadások tekintetében is. Hát itt mindig van egy kérdés, mire költjük a pénzt és honnan lesz pénz. Saját forrás kérdése is felvetődik, környezeti adó és egyéb lehetőségek a Monti jelentés szerint is. Mindenképpen van egy lehetőség, hogy reformokat foganatosítsunk, és legalábbis valami remény van, legalábbis több, mint az elmúlt években. Továbbá az Unió különböző válságokkal azzal is kellett, hogy számoljon, és erre európai ö, ö, válaszokat kellett találni. Ilyen volt a biztonság, a foglalkoztatási problémák és a populizmus előretörése. Ezt a saját bizottságunkban bizottságokban is láttuk, a radikalizáció elleni küzdelem Az azt is jelenti, hogy a fiataloknak több befogadó politikát kell létrehoznunk, de felnőttekre is vonatkozik-e. És az állampolgárok nevelése is nagyon fontos, fontos, mert nem csak belső piacról van szó, tehát ezért vagyunk mi annyira fontosak kulturális szakbizottságként. Az új kezdeményezések és kompetenciák uniós szinten meg kell, hogy jelenjenek az új keretprogramban, és szerintem azt mondhatnám, hogy az lesz a következő Európai Uniós választásoknak a kérdése, tehát a politikai felvilágosodás programját kell védenünk, a nacionalizmus nem lehet válasz a 21. században. Tehát a nagyobb szuverenitás visszalépése az nem lenne jó, csak nemzetállamiság, ez rossz megközelítés lenne, és az állampolgárainkat meg kell védenünk, meg kell győznünk arról, hogy az a célunk és az az érdekünk, hogy szolidaritás legyen, de a nagy kérdésekben egész Európának együtt kell működnie, ide vonatkozik az oktatás, a kultúra és a befogadás Fontosak a véleménytervezetek, erre próbáltam koncentrálni az MFF tárgyalásokra. 14 különböző téma van benne, ez első a költségvetésnek a megnövekedése kultúra, kutatás és oktatás területén. Emellett két nagy érv szól. Mindenképpen fontos, hogy az Unió hozadott értéket jelentsen. Az Erasmus Plus az egyik legnagyobb sikertörténete az uniós programoknak, és remélhetőleg az európai szolidaritási kezdeményezések, vagy a szolidaritási hattest, amiről majd délután fogunk hallani, egy másik zászlós hajója lesz a programoknak a populizmus előretörése, szélsőség előretörése esetében nyitott és befogadó európai társadalomnak kell lennünk, sokkal inkább, mint eddig bármikor. Másik dolog, hatékonyan kell fellépni a migránsok és menekültek befogadása tekintetében, el kell ismernünk a kulturális munka és az oktatás fontosságának e területen. Ennek kell tükröződnie az új kulturális programban is. Tehát ambiciózus konzenzusosak vagyunk, meg kell győzni a kollégákat és a tanácsot is, hogyha előre akarunk haladni. Ez nagyon fontos lesz a következő európai választások alkalmával 2019-ben. Az állampolgártól állampolgárig szemlélete is fontos, csak úgy, mint az Erasmus Plus-ban, erről már voltak viták, és nagyon sokszor megvitattuk ezt, még plenárison is ideje a 2020 utáni MFF-nek a kidolgozása és olyan szabályozás kialakítása, ami megakadályozza a program végrehajtás területén felmerülő problémákat. Fontos, hogy a bürokratikus problémákat elhárítsuk és jók legyenek a teljesítmények. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga. In diesem... Köszönjük szépen, Helga. Ezzel összefüggésben talán még egy információt megosztanék veletek az úgynevezett cluster ülésekről. Ezek ugye a bizottsággal és a szakbizottsági elnökökkel, képviselőkkel megrendezett ülések, a biztosok is jelen vannak ezeken az üléseken, és a következő év munkaprogramját vitatják meg. És nekem az volt a benyomásom először is, hogy a bizottság megértette azt, hogy a konkrét javaslatokat a programokkal kapcsolatban, akár konkrét számok nélkül is, a 2018-as év első negyedévében kell, hogy letegye az asztalra. Mi írtunk ugye levelet az illetékes biztosnak, és úgy értem, hogy meg érkezett az üzenet, és megértették, Öttinger is maga azt mondta, hogy igen, igen, megértették, hogy szükség van arra, hogy előre lehessen tervezni, és hogy önök is tudjanak dolgozni, még ha konkrét számok nélkül is, de hát itt először is ugye nekünk is az a fontos, hogy egyáltalán a programok struktúráját kidolgozzuk. És a második dolog, amit nyilvánvalóan sikerült megértetni a bizottsággal, és lehet, hogy egy szövetséges is lelünk a bizottság személyében, ez pedig az Erasmus Plus-nak a pénzügyi megerősítése. Ezt is több biztos hangsúlyozta, megerősítette, hogy több forrást kívánnak az Erasmus Plus programra szállni. Reméljük, hogy nem csak szavak ezek, hanem tettek is követik ezt majd, de én itt bizakodó vagyok. Most ugye a fontos feladat az, hogy a tanácsot is meggyőzzük arról, hogy ez egy fontos és jó befektetés a fiatalok jövőjébe, Európa jövőjébe. Ennyit tettem volna én hozzá még, remélem, hogy mindenki számára fontos ez az információ, hogy a klaszter találkozókon, egyeztetéseken mi is zajlik, most pedig akkor meg is adnám a szót az árnyék előadóknak. Legelőször is Zdrojevski úr két-három percben ön kapja meg a szót. Pani Przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. Hölgyeim és uraim, nagyon könnyű lett volna számomra, hogyha csatlakoztam volna ahhoz, amit hallottam. Könnyebb lett volna, mint azzal foglalkozok, ami a dokumentumban szerepel. Nekem úgy tűnik, hogy túlzottan szerények vagyunk a véleményünk tekintetében. A létfontosságú kérdésekről van szó. Mi a legfontosabb számunkra először is, ami a legfontosabb, hogy egy stabil költségvetésért küzdjünk, és egy előremutató költségvetésre. Tehát nem szabad, hogy lemaradások legyenek a kifizetések vonatkozásában. Ez az egyik kulcsfontosságú kérdés. Először is határozzan kérnünk kell, hogy az Erasmus Plus-t megőrizhessük, és ahogy az elnök asszony is elmondta, az Erasmus Plus az egyszerűen egy muszáj program, és létfontosságú a jövőbeni fejlődés szempontjából. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindegy, hogy mi lesz, Brexit, megtakarítás, egyebek, az Erasmus most nem szabad ö, ö, csökkentésekkel sújtani. A további Kreatív Európa programok, a Kreatív Európa program, az nem csak egy nagyon jó forrás mindazon elemeknek, amelyek a kettes pontban szerepelnek a véleményben, hanem a Kreatív Európa egy lehetőség arra is, hogy hangsúlyozni hangsúlyozzuk, hogy a kultúra egy olyan terület, ahol bizonyos dolgokat létrehoznak, ez egy gazdasági tevékenység, gazdasági siker is létrejöhet ebből a kulturális területen. Ennek is benne kellene lenni a véleménynek. Harmadik dolog, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vita folyik a pénzügyi keretről. Ez egy kitűnő alkalom arra, hogy követeljünk egy jobb pozícionálását a programjainknak. Nagyon gyakran ezek elaprózódva találhatók meg a költségvetésben. Van, amikor tényleg véletlenszerűen kerülnek ezek figyelembevételre, tehát meg kell követelnünk, hogy ezt jobban ö, ö, kapcsolják össze. Továbbá ö, flexibilitás, rugalmasság. Ez nagyon fontos a ö, turizmus, ö, oktatás, ö, kultúra tekintetében. Tehát oly módon kell ezt pozícionálni, hogy rengeteg a nehézség van, például az Európai Örökség programra, és folyamatosan azt látjuk, hogy egy olyan tendencia van, hogy megnyírbálják ezeket a finanszírozási eszközöket a kreatív Európától, elvegyenek pénzeket. Nagyon fontos, hogy a Brexitet figyelembe vegyük, ezért hangsúlyoznunk kell, hogy nem csak arról van szó, hogy a Brexit nem szabad, hogy a pénzügyi lehetőségeket csorbítsa, hanem azt is hangsúlyoznunk kell, hogy biztosítanunk kell, hogy a Brexit ne roncsa a kulturális területen dolgozók helyzetét, és ennek több oka is van, például a társadalombiztosítások, a munka kereteit, mert ebből mindig csak az van, ezek mind pénzügyi költséget jelentenek. A kifizetéseket illetően ezeket is meg kell vizsgálnunk. Az egyik legnehezebb terület, és eléggé fájdalmas is egy kreatív közösségnek több intézményről beszélünk, amelyek egyszerűen képtelenek megfelelő kereteket kapni, és ezért vannak késedelmes kifizetések. És végezetül még annyit tennék hozzá, hogy az eljárási aspektusokat is megfelelően kell kezelni. Köszönöm. Luigi Magano Köszönjük szépen, most pedig a szociáldemokraták nevében Luigi Morgano kapja meg a szót. Ritengo che mm, davvero ci possono essere dopo il Azt szeretném elmondani, hogy 2020 után új dolgokkal szembesülhetünk, még pedig jelentősen új dolgokkal a több éves pénzügyi keretben. Éppen ezért az Európai Unió prioritásaira kell koncentrálnunk európai közjavak kérdése merül tehát fel, és úgy gondolom, hogy ez prioritás kell, hogy legyen a számunkra, úgy ahhoz azt Trüppel asszony is elmondotta nemrégiben. Ugye ott van az új típusú nacionalizmus, a populizmus, tehát e tekintetben az állampolgároknak egy része nem tudja, hogy hogy is reagáljon, és nem tudja átlátni kellően azt, hogy mit is hozhat a konyhára az Európai Unió. Jean-Claude Juncker is az éves értékelő beszédében elmondta, hogy mennyire fontos, hogy demokratikus szabályok mentén lépjünk fel. Aztán ott van a kitekintés időben. Erre is konkrét megfogalmazásokat kell alkalmaznunk. A prioritások kérdésében pedig ott van a mobilitásnak a kérdésköre, nem csak a kultúra területén máskülönben, és szükségünk van arra, hogy a mobilitás a kultúra területén is megnyilvánuljon. Kulturális mobilitásról beszélnék, azért, hogy különböző típusú és gyakorlatú Európákat tudjunk bemutatni. Aztán ott van még az állampolgárságnak a kérdése is. Mit is jelent ez? a mobilitásra még visszatérve, jelezném, hogy mindannyian, mindannyian úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy tovább kell, hogy lépjünk, és nem szabad, hogy csak az Erasmus programra korlátozzuk a fellépésünket, csak az egyetemistákra, csak az egyetemi emberekre. Nem, erre, ennél többre van szükség. Megemlítem még a kommunikációt is, azért, hogy a mobilitást még jobb szemmel szemléljék az emberek. További terület az egyenlőtlenség elleni fellépés. Azt látjuk, hogy az európai állampolgárok nagyon érzékenyek az egyenlőtlenségekre, és éppen ezért is szükség van arra, hogy újabb támpontokat adjunk a szociális fellépés javára. Nem én fogalmazom meg ezt egyedül, egyéb parlamenti bizottságaink is ezt megvizsgálták már. Ott vannak a garanciális programok, például az ifjúsági garancia programja, hogyan lehet fellépnünk a ifjúsági munkanélküliség ellen, hogyan lehet megőristeni a kultúrát elősegítő, támogató programokat. Ennek keretében a Kreatív Európa, az állampolgárok Európájára, tudunk foglalkozni, ezekre már utaltunk, és kiemelné meg azt is, hogy mennyire lényeges az, hogy a kiskorúk garancia tekintetében is felépjünk. Itt nem elég a szavaknak a szintjén megrekednünk, hanem konkrét, gyakorlatias megoldásokat kell kialakítanunk. Megvannak tehát az általános célkitűzéseink, de ezen felül gondoljunk arra is, hogy a kultúrát milyen úton, módon finanszírozzuk. Ugye nem csak arról van szó, hogy a hármas fejezetből átkerül a költségvetési támogatás az egyes fejezetbe. Nem, ez nem csak egy szemvételi egyszerű művelet. Egy ilyenfajta átcsoportosításnak hatalmas következménye is van és hát tudom, hogy a költségvetési szemlélet más szemlélet, mint az egyéb típusú szemlélet, de nagyon gyakran a kultúrát ezzel együtt nem kellő hangsúlyjal veszik figyelembe. Nem képez prioritást. Most egy dolog azt mondani, hogy transzferzális prioritásról van szó, de ha ez tényleg így van, akkor ezt bizonyítsuk is be költségvetési szempontból is. Persze a prioritások nem önmagában léteznek, további megoldásokat kell találnunk saját források tekintetében. Aztán az ALDE részéről Tom kolléga nincs itt, asszony sem a GUE részéről, Bilde asszony, kére szót. Igen, két kérdésem lenne gyakran elmondjuk, hogy világosabb programokat kell készíteni, és nem láttam megemlítve az Európai Szolidaritási Testület programját. Tehát ezt talán külön lehetne választani, hogy egészségesebb alapokra, ha dolgozunk, és ne az utolsó pillanatban kerüljön bevételre. A négyes megkezdésben pedig van egy mondat, hogy az interpersonális személyi komoly eleme az uniós stratégiában. Nem igazán értem, hogy itt most emberek emberekről van szó, személyekről vagy államokról. Nem értem ezt a mondatot. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Akkor most a többi képviselős kap szót, akik szót kértek legalábbis. Sodrova asszony. Egy-két percben kapjunk először a szót. Já bych se připojila k té výzvě, kterou tady... Nos, jó magam, csatlakozom ahhoz a felhíváshoz, amelyet Szülevszki kollégánk fogalmazott meg. Úgy gondolom, hogy a Brexit ön magában nem lehet csak egy hátrányként szemlélt dolog, azáltal, hogy kevesebb pénz jut az embereknek. Nem. Többről van szó, és azt is látunk kell, hogy valódi hiány jelent majd a forrásoknak a távozása, és megoldásokat kell találnunk ezeknek az or- orvoslására, és biztosítanunk kell az együttműködést. Tehát kevesebb pénzhez jutunk, de mégis mindent meg kell tennünk azért, hogy ennek a negatív hatása a lehető legkisebb legyen. Aztán ott van a harmadik bekészítés a beruházásnak a fogalmával. Az Európai Parlamenten belül mi szakbizottság ként fel kell, hogy lépjünk, és a Kreatív Európa keretében megfogalmazunk, hogy a humán erőtűke milyen fontosságú ezt át kell látnia az embereknek, és meg kell győznünk mindenkit, hogy mennyire fontos az, hogy az erre a programra szánt források növekedjenek. Nyomon kell követnünk azt, hogy a humán erőforrásokba való befektetés hogyan hasznosul, hogyan tudjuk javítani a kulturális fellépésnek a körülményeit. Aztán ott van a digitalizációnak a kérdése, igazi kihívásról van szó, e tekintetben mindkét program nagyon jelentős, és úgy gondolom, hogy a minőség növelése nélkülözhetetlen a különböző kihívások kezelésére ott van a migrációnak a kérdése, a xenofóbiának a kérdése, és itt tovább. Tehát állandó kihívásokról van szó, de ezzel együtt ott van a digitalizáció, amely alapvető fontosságú, amennyiben az emberi erőforrásba az, az Európai Unió nem fektet be, akkor nem fogja tudni kezelni a kihívásokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Costa kapja meg a szót. Presidente, ehm, condivido i punti, eh, diciamo, messi in evidenza dalla eh, relatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztom jelentéstevőknek a véleményét, Trüppel asszonyét. Úgy gondolom, hogy kettő dolgot kell figyelembe vennünk. A szakbizottságunknak igazi politikai üzenetet kell közvetítenie. Ugyanúgy, mint hogy azt tettük az Erasmus program kapcsán, amikor a plenáris ülésen erről ezzel foglalkoztunk, erről szavaztunk. Aztán ott van a generál közöci szövetség. Meg kell tennünk mindent azért, hogy ezen polgárok számára még vonzóbb legyen az Európai Unió a kompetenciáknak a területén, és azt is el kell, hogy lássák, hogy mennyire biztosítjuk az beilleszkedésüket. És így van ez akkor, amikor az Európai Unió költségvetésével foglalkozunk, jól le tudjuk azt, hogy ez a válságnak a költségvetése, a prioritásoknak pedig világosaknak kell lennie, mint ahogy Morgano kollega is megfogalmazta. És most nem arról van szó, hogy különböző részletekben elveszünk az Erasmus-nak a kapcsán, hanem az Erasmus hatását kell, hogy a lehető legerőteljesebben kifejtjük. Mint ahogy Juncker is megfogalmazta a könyvében, útmutatásában nagyon lényeges az, hogy ne csak 5%-nyi legyen a fiataloknak a részvétel az Európai Uniós folyamatban, mint jelenleg, hanem ez felmenjen 20%-osra is tehát egy multiplikátor hatást kell kifejtenünk az Erasmus kapcsán is, és nem csak az Erasmusnak a kapcsán. Éppen ezért bátorságra, kitartásra és eredetiségre van szükség, amikor felépnünk. Ott van az Erasmus tehát, ott vannak az egyetemek, de az egyéb típusú iskolákat is be kell vonni a folyamatba, és ott van az önköntességeknek a programja, a sporttevékenység, az Európai Szolidaritási Testület 2020 után figyelembe véve a jogi alapot, a jogalapot, tudni kell azt is, hogy különleges költségvetési forrásokra lesz szükség, de hát ezzel még külön kell majd foglalkoznunk. És ahogy Stojewski kollega is megfogalmazta, az európai kulturális örökséggel mi lesz lesz az európai év után? Mi lesz mindezzel 2019 után? Új napi rendeket kell majd kialakítanunk, új agendát a kulturális területen, és a horizontálos szintén, szinten pedig egy sor dolgot újra kell gondolnunk, új stratégiát kell kialakítanunk. Na most úgy tűnhet, hogy provokációról van szó, de mégis alapvető fontosságú dologról van szó. Jelenleg a hármas fejezetben szerepel a kultúra, az migrációs kérdésekkel egy fejezetben és az állampolgári kérdésekkel véleményem szerint át kell, hogy a kultúra kerüljön az egyes fejezetbe. Ez nem csak a versenyképességi kérdés, hanem egyéb is. Együtt kell harcolnunk. Köszönöm szépen, Matthews úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, mint brit és európai, engem nekem nagyon fontos az európai kultúra, csak úgy, mint mindenkinek ebben a bizottságban. De amióta én beérkeztem az Európai Parlamentbe, egyre nagyobb csalódott vagyok a közöttük, akik vannak nagyon sokan, akik még mindig nem fogadják el, hogy az e Brit, Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Ezt el kell fogadni. A jövőben e, legjobb barátja lesz Európának e, Nagy-Britannia, e, nem lesz tagja az Európai Uniónak én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb csalódást keltő dolog, hogy nagyon sokan nem ö, tanultak a Brexitből, hanem karikatúrája annak a, az a vita, mint ami volt a Brexitet, ö, csak úgy, mint ö, rossznak, örtöginek tekintik, de nem vonják le a tanulságokat. Egy dologra szeretnék rámutatni, és ez szerintem sajnálatos. Egyrészt azt mondják, természetesen van szubszidialitás, de és azt mondják, hogy hogyan kellene köz, központilag megoldani mindent. Ha nem, ez az egyik legnagyobb probléma, ha nem tanulunk a dolgokból, akkor ebből csak meg, ugyanaz meg fog ismétlődni másod. Tehát az európai kultúra egy nagyon nagy dolog, fontos, prioritást kell adni az Erasmus-t, erő, nagy képzelőerővel kell megnézni, és meg kell nézni, hogy mi mindent jelent ez az európai határok átjáratossága szempontjából is. De nem akarnak az európai államok egy szupranacionális államot, ezért lép ki Nagy-Britannia, és ez az a fontos, hogy az emberek és a, a között különböző közösségek között kapcsolatok legyenek. Ebben rejlik a jövő, nem pedig egy ilyen nagy masszában. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Herr Messner. Köszönjük szépen, Matthews úr. Hát eh, nem arra van szó, hogy nem fogadjuk el azt, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Mi nagyon is sajnáljuk azt, hogy ez a döntés született, de nyilvánvalóan ennek következménye is vannak, és a parlament álláspontja e tekintetben nagyon egyértelmű volt az elmúlt hetekben elfogadott állásfoglalásban, hiszen e- ebben is lefektetjük, hogy Nagy-Britanniának is egyszerűen a következményekkel számolnia kell, és van felelősség és kötelezettségei. Ez egyértelmű a parlament részéről, de ez nem jelenti azt, hogy ezt ne fogadnánk el, hogy kilép az Európai Unióból Nagy-Britannia. Ezzel mindenkinek együtt kell élnie, mindenkinek hangsúlyozom. Offlin úr kapja meg a szót egy-két percben. Köszönöm szépen az emberek eh, homokba tudják a fejeket, hogyha nem látják, hogy itt a kulturális projektek túl mert folytatódni fognak akkor is, hogyha az és királyság kilépe. És még hogyha az uniós programokra való pénzköltése eh, egy nagy űrt jelentene, eh, és a kulturális programoknak is meg kell oldaniuk a Ugye, ahogy mondani szokták, hogy úgy kell szabni a kabátot, hogy kijöjjön a rendelkezésre álló anyagból. Tehát itt biztos, hogy jobb megoldásokat lehet találni. Az egyetlen lehetőség az az, hogy a tagdíjakat megnövelni azon országok számára, amelyek továbbra is tagok, ez persze nem lenne népszerű a nemzeti kormányoknál és a nemzeti választásoknál sem lenne jó. A xenofóbia, a rasszizmus és a szélsőségek az unión belülben ez felvetődött. Az e, szélsőségesség, az iszlamisták, akik azok hozták gazdák, akik az elmúlt évtizedekben vonultak be, vagy jöttek be, vándoroltak be az Európai Unióba, és nem fogadják el az integrációt más kultúrái országokat. Nyilvánvalóan, hogy azok, akik úgy döntöttek, hogy az európai országokban kívánnak élni, azoknak pedig a már meglévő kulturális értékeket kellene átvenniük, legyen ez kisebbségi jog, nők egyenlősége, szólásszabadság, demokratikus politika, vagy a jog előtti egyenlőség. Az európai népek nem ö, ö, ellenségesek ezekkel, hanem ez a, egyszerűen egyeseknek a magatartásával függ össze. Tehát az európai kultúrát nem szabad átprogramozásra költeni, és nem szabad, hogy a politikusoknak én azt mondom, hogy az állampolgároknak az életéhez kell közelebb kerülniük a politikusoknak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Libacka asszony, öné a szó. W kontekście wypowiedzi moich przedmówców. Elnök asszony, köszönöm szépen az elhangzottakkal kapcsolatban, különösen a brit kollégánk hozzászólásához eh, kapcsolódva változtattam a mondandómon méghozzá egészen más szeretnék most elmondani. Igen, vannak következményei a Brexitnek, el is fogadjuk, meg is értjük a britek döntését. vagy legalábbis a brit nép egy részének döntését elfogadjuk, tehát azért azok, akik megszavazták a Brexitet, nem hiszem, hogy arra szavaztak, hogy a brit egyetemek és a brit hallgatók ne vessenek részt a közös európai felsőoktatási térség kezdeményezésében. Én sohasem gondoltam, és nem is hiszem el, hogy azok, akik megszavazták a Brexit, arra szavaztak volna, hogy a brit hallgatók ne vessenek részt az Erasmus mobilitási programjaiban. Ezt egyszerűen nem fogom sohasem elhinni, és nem fogom azt sem elhinni, hogy akik a Brexitre uh, szavaztak, azok nem akarják, hogy a brit kultúra, a nagyszerű brit kultúra az európai kultúra része maradjon. Tehát a Brexit kontextusában és a források ebből fakadó csökkentésének kapcsán megértem az önök döntését, de akkor is, az Európai Unió kultúráját és oktatását is befolyásolni fogja az, ha minimális mértékben is, de igen, és egyszerűen nem értjük, hogy Nagy-Britannia ezt hogy, hogy nem éri fel észre, hogyha az Európai Uniós intézményekben nem is kíván részt venni, mégis kreatív módon a uniós kulturális együttműködési programokban, tudományos programokban, az Erasmusban részt tudnak venni. Köszönjük szépen. Most pedig Szabine Ferhelyenél szó Köszönöm szépen, megható, hogy az Egyesült Királyságból származó kollégák ennyire aggódnak a 2020-as 2020 utáni több éves pénzügyi keretért, hiszen hát ebben már nem fognak részt venni. Ilyen érdek nem fűződhet ehhez, ez nagyon meglepő fordulat volt számomra ez a nagy fokú aggodalom és foglalkozás a több éves pénzügyi kerettel. De akkor most rátérnék a lényegre. nem arra van szó, sohasem akart az Európai Unió, hogy a kultúra területén centralista struktúrák épjenek fel. Nem, az Európai Unió deklarált célja az, hogy a sokszínűség fennmaradjon, hogy ezt fenntartsuk. És ott, ahol a sokszínűséget valami fenyegeti, ott ez ellen kell hatnunk, és a forrásainkat, erőforrásainkat erre fel is akarjuk használni. Ezt, ezt úgy gondolom, hogy világosá kell tenni, de világosá kell tenni azt is, hogy a cseréből, a kulturális cseréből is él az Európai Unió, és fontos a kulturális szinten is továbbra is találkozhassanak azt a tapasztalatokat, gyakorlatokat cserélhessenek a polgárok és a britek a hosszú, dicsőséges történelmek során nagyon sokszor megtették ezt, hiszen messze eljutottak a britek, és sok mindent át is vettek más kultúráktól. És um, most valóban fontos, hogy a jövőbeni együttműködésre beszéljünk, és ennek kapcsán viszont a több éves pénzügyi keret forrásait is másképp kell tervezni, hiszen Nagy-Britannia nélkül tervezünk, és ennek fényében kell a jövőbeli együttműködést meghatároznunk, és ez a az Európai Parlament állásfoglalásában is világossá vált. Nem mindegy, hogy milyen uh, keretek között válik el az Unió és Nagy-Britannia sorsa a, az európai polgárok, mondjuk így, de hát az Európai Unióban élő briteknek a lehetőséget is erősíteni kell, és itt gondolunk a hallgatók és az oktatók kapcsán, a csereprogramokról, a kulturális cseréről, és úgy gondolom, hogy itt egyértelműen mi milyen irányba szeretnénk menni a következő években. Köszönjük szépen, ugye az elnök asszony két-három hozzászólónk van még, és aztán le is zárjuk ezt a témát, hiszen 10 órakor megérkezik a vendégünk, akit nem szeretnénk megvárakoztatni. Most pedig Julie Ward kapszol. Kérlek, egy percben próbáld meg. Well, I'm a proud én egy büszke brit európai vagyok, és szígyellem magamat azok nevében is, akik ilyen leegyszerűsítően fogalmaznak a projektekről, És az európai projekt, ami arról szól, hogy együtt dolgozunk a békért és a harmóniáért. Nem politikai területről származom, hanem az egyszerű közösségből, egy perifériális területről, amelyik az egyik legszegényebb északi. Angliában. És tudom, hogy az Európai Unió egy olyan ö, programokat hozott létre, amivel nem csak a briteknek ö, ö, ajánl lehetőségeket, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a fiatalok egymáshoz közelebb kerüljenek, és tapasztalatokat szerezzenek, hogy nőjön a bizalom egymás iránt. Mert amikor találkoznak egymással, akkor jó, sokkal többet tanulnak saját magukról is. A Brexit az egy vegyes katasztrófa, és láthattuk ezt a Tory párt konferencián is, az egész világ odafigyelt, David Davis héten is, nem tudott mit mondani, a, és Teresa May pedig azt mondta, hogy ez olyan, mint hogyha egy játék lenne, és itten a brit márkanév sérül, és ahogy ez két héttel ezelőtt is nagyon nagy bajban vagyunk, kedves brit kollégák, meg kell, hogy mondjam, hogy nem az én generációm, vagy az önöké fogja megfizetni ennek az árát, hanem a fiatalok. Én nagyon szígyellem magam, hogy Patrick Offen itt lehet, és fejtel hiszen az iszlamofóbiával, xenofóbia észrevételeivel szólhat. Egy fiatal muzulmán nő jött Báliból, mert ő egy vezető, és azért jött, mert a nők hete van, és azért van itt ebben a parlamentben és azt kérem, hogy találkozzon, és mondja el neki, egyszerűen szégyenletes, hogy ön így beszél ebben a házban. Danke, Köszönjük szépen, Diakonó úr kapja meg a szót. Uh, există o vorbă celebră. Uh, o întrebare importantă. Ce este... Híres ember azt mondta egyszer egy fontos kérdésben, hogy tegyük fel a kérdést, mi vagy ki egy egoista? Egoista az, aki sokkal inkább aggódik saját magáért, mert másokért. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt az üzenetet jól tolmácsolni, de de úgy gondolom, itt egy kulturális kérdés válik brit kérdésé. Amit Truppel asszony elmondott, az baráti hangnemben elmondott vélemény volt. Nagyon sajnáljuk, hogy az Egyesült Királyság így döntött, ahogy döntött, de nélkülük is talpon maradunk. És emlékeztetni szeretnék egy dologra. A nagy gazdasági sikerek Európában a közös kultúrán, a reneszánszon, a felvilágosodáson a, alapultak, ezek voltak a nagy modernizációs áramlatok. Köszönjük szépen, most pedig Messerschmidt úr kapja meg a szót. Plan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam hozzászólni ez a témához, de miután meghallgattam ezt a brit küzdelmet, úgy gondoltam, hogy egy rövid észrevételt nekem is tennem kell, és emlékeztetnem kell a kollégákat, hogy holnap után is lesz nap, és a Brexit után is lesz élet, tehát el, valaki el tudja képzelni azt, hogy az Egyesült Királyság a NATO második legnagyobb állama, a g tagja, aminek hatása van az egész világon, egyszerűen se, nem lesz jelen az Atlanti óceán térségében. Nyilván, hogy ilyen nem lehet, és nyilvánvalóan, hogy az Egyesült Királyság a Brexit után is politikailag, kulturálisan, gazdaságilag jelen lesz a világban, és vezető erő lesz, és ezt nem szabad elfelejteni, mert Európában az európai projektek, ez egy fákja, egy lehet, hogy jobb alternatíva lesz, nem ma, nem egy év múlva, de lehet, hogy öt év múlva, hat év múlva lesznek jobb alternatívák más európai eh, államok számára is. Úgyhogy erre nem figyelnek oda, vagy nem javítják, hanem csak azt eh, védik, ami ma megvan. Az a félelem eh, politikája. Azt mondják, hogy antidemokratikusak vagyunk, xenofóbok vagyunk, iszlamofóbok. Én nem tudtam volna elképzelni ilyen gondolatokat, mielőtt idejöttem. jöttem. Vielen herzlichen Dank. Ich will Köszönjük szépen. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy úgy vélem, ebben a parlamentben nincs olyan személy, aki ne tartaná tiszteletben a brit nép döntését, a brit nép többségében. Úgy döntött, hogy ki kívánnak lépni az Európai Unióból, ez sajnálatos, de tény. Ami most a mi feladatunk itt ebben a házban, és egyáltalán az Európai Unióban, az az, hogy ezt a különvállást most megszervezzük, lebonyolítsuk és hogyha sikerült levezényelnünk, akkor arról kell majd beszélnünk, hogy a jövőben hogyan is nézzen ki a brit eh, és az uniós viszony. Itt szó sincs arról, hogy itt Nagy-Britanniát megszégyenítenénk, és elvernénk rajtuk a port. Nem, mi elfogadjuk ezt a döntést, de ami ezután következik, azt meg kell szerveznünk, és úgy, hogy mindkét fél érdekei ne sérüljenek. Nem több és nem kevesebb a mi feladatunk, le kell fektetnünk a jövőbeni együttélést és a válásnak a körülményét is. És akkor kiemelném még egyszer azt, amit Szabina Ferhelyen mondott, hogy egyszerűen meglepő, hogy mekkora aggodalom övezi a brit kollégák részéről a 2020 utáni többéves pénzügyi keretet tekintettel arra, hogy ebben már semmi része nem lesz a briteknek tehát úgy gondolom, hogy 2020-tól majd mi megoldjuk a problémáinkat, és önök 2019-től foglalkoznak a saját ügyeikkel, és aztán baráti szövetségben megpróbáljuk a, a britek és az uniós polgárok sorsát valahogy békésen egymás mellett megoldani. Köszönöm szépen ezt az intenzív eszmecserét. A bizottság megkapja a szót, ha szeretné, illetve Helga Trüppel még egyszer és aztán egy negyed órára el kell búcsúznom, de aztán vissza is térek, és addig szerencsére Helga késznek mutatkozott arra, hogy átvegye az elnöklést. Tehát negyed óra múlva mindjárt visszajövök. So I ask back, is the Commission going to speak? Yes, please. Kíván a bizottság szólni? Igen, tessék. Merci de donner la parole à la Commission. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság is megkapja a szót, és ha megengedik, akkor röviden franciául fogok hozzászólni. Köszönetet mondunk ezért a véleménytervezetért. Nagyon fontos ez a véleménytervezet, amely hozzá fog járulni véleményem, illetve véleményeink szerint a kultúra és az oktatás témáinak a prioritási megfogalmazásához a 2020 utáni következő költségvetési ciklus keretében. Nagy és nagyon nagy érdeklődéssel figyeljük az önök eszmecsereit természetesen, mint ahogy ezt el is tudják képzelni köszönetet mondunk a szakbizottságuknak, hogy alapvető hozzájárulást tesz akkor, amikor meg arra törekednek, hogy a lehető legjobb hatást váltson ki az Erasmus Plus a hozzájárulásokkal, és a prioritásokban is ez szerepeljen a következő ciklusban. Ami pedig a következő MFF-et illeti. A több éves pénzügyi tervet az Európai Bizottság tezen, december, szeptember 13-án az Európai Bizottságnak az évetek előbb beszédében az elnök elmondta, hogy hogyan is látja a roadmap-et a következő periódusa, és mindenről 2018-ban is szó esik majd. Na most nagyon jelentős munkák folynak arról a programsorozatról, azokról a költségvetési forrásokról, amelyekről itt szó van, és ennek a hatása, az eredménye eredménye majd látható lesz a következő év második félében, akkor, amikor többek között az Erasmus Plus, illetve a Kreatív Európa, illetve a Szolidaritási Testületnek a keretében megfogalmazzuk az ajánlatainkat. Ugyanakkor le kell vonnunk a különböző tapasztalatokat a jelenlegi periódusban futó programok alapján, illetve azoknak a hatására és látnunk kell azt is, hogy a Brexitnek milyen hatása van, illetve lesz, illetve hogyan fogalmazódnak meg az új prioritások. Hát itt több műfajról van szó, és ezek a fellépések, tehát ezeknek a tényezőknek a figyelembe vétele nagyon nagy mértékben azt igényli, hogy a kölcsönös hatásokat is megvizsgáljuk. Összességében az Európai Bizottság arra törekszik, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni a programok megvalósításában, biztosítjuk azt, hogy nagyobb legyen a szinergia a különböző programok között, között, és maximalizáljuk azt a hatást, amelyet egy-egy erónyi befektetés is ezen területen hozhat az európai polgárok számára a hatékosság területén. Köszönöm szépen! I take the floor again. Köszönöm szépen, ismét átveszem a szót. Nagyon nagyra ö, értékeltem ezt a vitát, mert ez egy igazi politikai vita volt, és a Kulturális Bizottságban nem annyira van ilyen, inkább plenárisan. De szerintem ez mindenképpen jó volt. Offlin, Urtalaj, Messerschmitt és Bilder asszonyok kapnak szót. Szeretném világosá tenni, hogy a kollégák már elmondták, és a elnökünk is elmondta, elfogadom a demokratikus szavazását a brit állampolgároknak. Teljes mértékben demokratikus szavazás volt, joguk volt ezt megtenni, és aki menni akar, az mehet de nem lehet azt, hogy valaki bent is van, meg kint is van, hanem vállalni kell a következményeket. Meggyőződésem, hogy ez hátrányos lesz a brit állampolgároknak és a Nagy-Britanniában élő európai állampolgároknak. De hát önök ezt akarták, ezt elfogadom, sajnálom, mert sajnálom, hogy nagyon sok szociális, gazdasági problémájuk lesz ebből a brit állampolgároknak. Önöknek más a véleménye, elfogadom, elfogadom a mások véleményét, demokratikus asszony vagyok, de szeretném elmondani politikailag, hogy mi a véleményem, de teljes mértékben elfogadom. Felmenjenek, vállalják, önök vállalják a következőket, aztán majd néhány év múlva meglátjuk, hogy nekem volt-e igazam, vagy önöknek, majd eldől. De nem arról van szó, hogy nem fogadnánk el a demokratikus szavazását szavazást teljes mértékben elfogadom, még akkor is, hogyha nem tetszik az eredmény. Az Európai Unió Bíróságának az ítéleteit is elfogadom, még akkor is, hogyha nem tetszik. a jogállamiság mellett vagyok, ez nem kérdőjelezhető meg. Van-e e, esélye az Európai Unió jövőjének? Ez egy lehetőség, hogy a szupranacionális és a nemzeti demokráciákat összekombináljuk, és a szubszidiaritást. Meggyőződésem, hogy ez megvalósítható, de az állampolgárokat is be kell ebbe kapcsolni, hogy jobban értsék a dolgokat, de mindenképpen e, ostobaság lenne a 21. században visszatérni a nemzetállamisághoz. Az én e, álláspontom, hogy a szupranacionális és a nemzeti demokráciát, a regionális demokráciát, demokráciát, helyi demokráciát és szubszidiaritást együtt kell működtetni, erre van szükségünk a XXI. században. Tehát teljesen más a véleményem, mint önöknek, ami pedig az erőszakot illeti. Sokkal nehezebb és bonyolultabb, mint ahogy ön mondta, nem csak arról van szó, vannak igen komoly problémáink voltak, de vannak akik antiszemiták, és vannak a jobb és baloldali erőszakkal is problémánk, azért mert nem demokratikusak. Amit mi szeretnénk elérni a programjainkkal, az az, hogy a radikalizáció ne legyen, és a különböző erőszak problémákat kezeljük, legyen az jobboldali, baloldali, Németországban is ismerik a problémákat. Vannak terroristáink jobboldalon, baloldalon és különböző vallási háttérrel egész Európában. És hogyha ezeket nem tudjuk letörni, akkor az katasztrófa lesz, nagyon veszélyes lesz az állampolgáink számára. Tehát ezzel területen fel kell lépnünk, és ez lesz a következő MFF idején is, ezért fontos a szociális befogadás, kultúra és oktatás oktatás. Most pedig még egyszer világosá szeretném tenni, hogy önöknek le, joguk van elmenni, de vállalniuk kell a következményeket, erről van szó, és ahogy ezt már mondtam, majd meglátjuk hosszú távon kinek volt igaza. Nyilvánvalóan ezt nem lehet itt eldönteni, mert majd meg kell tapasztalnunk, hogy mi lesz ebből. Sosem fogom megkérdőjelezni nagy-Britanniának az erejét és a nagyságát. Hagyom, ö, csodálatos hagyományok vannak, jó gazdasági szereplő, nagyon sok egyéb probléma mellett. Más országoknak, például Németországnak is vannak problémái, tehát ezt legyük készpénznek. És most pedig a többi kollégáknak mondom, akik nem kérdőjelezik meg az Európai Unió létét, hanem javítani akarják a programjainkkal. Úgy gondolom, hogy Zsolevszki arra úrnak igaza van, nagyon ambiciózusnak kell lenni, nem szabad szerénynek lenni, várom a módosítóit, és Természetesen szeretnénk az, Európa, az Erasmus Plus és az Európa kreativitási programokat is előbbre vinni. Feladatunk ez és az állampolgárság tartalmán is szeretnénk az európai állampolgárság, nem pedig a nemzet, nem csak kizárólag a nemzeti állampolgárság fontos. Az emberek közötti kapcsolat az is nagyon fontos, mert ez az, ami eléri az állampolgárokat, nem föntről lefelé, hanem lentről fölfelé építkezve. És természetesen liberális zöldként én nagyon szeretek beszélni a fejlesztésekről is, nem csak az emberi tőkéről, hanem a politikai célok azonosak. És nyilvánvalóan a magas minőséget is ki akarják bontakoztatni. A foglalkoztathatóság nyilvánvalóan nagyon fontos, de nem ez az egyetlen cél az oktatás esetében, hanem az emberi fejlődés, az emberi méltóság is nagyon fontos, ez kapcsolódik a tanuláshoz és az életminőséghez és az önbecsüléshez. Ez az a szellem, amiben én együtt kívánok önökkel dolgozni. Köszönöm szépen ezt a vitát, és szerintem ez nagyon jó volt. Okay, now we come to the next point. Um... És pedig következik a napirend, következő napirendi pont. Németül fogom ezt bejelenteni, mert németül készítettük elő érkezik is a vendégünk, tehát hetedik napi rendi pont, eszmecsere Májre Kiloran asszonynal az Európai Unió szervei Központjának igazgatójával. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Tehát a következő napirendi pontunk az eszmecsere Májre Kilorannal, remélem, hogy jól ejtettem a nevét, az Európai Unió szervei fordító központjának igazgatójával. Mint tudják, a Kulturális Szakbizottság a többnyelvűségért is felel. Ez egy olyan feladat, amely valódi szívügyünk, és ezzel kapcsolatban természetesen nagy mértékben érdeklődünk a fordítóközpont munkája iránt. A legutóbbi koordinátori ülésem, vagy koordinátor asszonyok ülésén mondhatnánk szinte, úgy döntöttünk, hogy továbbra is szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a fordítóközponttal, és a 2016-os év kapcsán pedig a mentesítést is szeretnénk a fordítóközpontra vonatkozóan elvégezni. Most pedig megadom a szót Kiloran asszonynak, hogy tájékoztasson bennünket a fordítóközpont munkájáról. 10-15 percet kap Kiloran asszony hogy bemutassa számunkra a fordító központot. Tessék, öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért az alkalomért, a lehetőségért, hogy eh, beszéltek itt önök előtt. Ez az első ilyen alkalom, hogy bemutathatjuk a munkákat önöknek, és köszönjük az érdeklődést ez iránt. És úgy gondoljuk, hogy megfelelő helyre kerültünk, hiszen önök területe a többnyelvűség, és először is szeretnék a múltunkról, a történetünkről beszélni, arról, hogy hogyan alakítottuk ki az ügyfélkörünket, és hogyan fog kinézni, mivel a 2015-ös mentesítés tükrében, hogy mit tervezünk majd a 2017-es évre. Tehát először is elmondom, hogy 94-ben hozták létre a központot Luxemburgban, hét ügyfélnek dolgoztunk akkor, és a a feladatot folyamatosan bővítették 95-ben, lehetővé tették azt, hogy a saját fordító szolgáltatásokat dolgozzon ki, és ez önkéntes módon úgy működött, hogy más uniós intézmények többlet munkáját átváltatok, és hozzájárultunk az intézményközi együttműködéshez is. Tehát egy megosztott nyelvészeti szolgáltató vagyunk az uniós intézmények számára. Mi magunkat finanszírozók, önfenntartók vagyunk az uniós intézmények, testületek, ügynökségek fizetnek azért a szolgáltatásért, amelyet tőlünk kapnak. Az Európai Uniós költségvetésben kapunk forrásokat, bár e, az Európai Unió költségvetési rendelete konkrétan minket e, említ is, és van erre elkülönítve költségvetési tétel. Magam igazgatóként az igazgató tanács felé felelek, és amint mondtam, kettős a célunk először is, nyelvi megosztott szolgáltatást nyújtunk az Európai Uniós intézmények e, és hatóságok ügynökségek számára, és ezen felül pedig az intézmény közi együttműködésben is szerepet vállalunk. Nyelvi szolgáltatóként az uniós intézmények számára egyértelmű, hogy azért jött létre a fordító központ, hogy a méretgazdaságosság fényében eh, gazdaságosába tegyük a fordító feladatok ellátását az egyes eh, intézményi mini fordító osztályok helyett mi hatékonyabban tudunk működni. 99 95-ben kezdtük meg a működésünket, és ezt folyamatosan bővítették az akkori eh, tevékenységi körünket. 2016-ban elértünk egy csodálatos határt, több mint 10 millió oldalt fordítottunk le. Addig éveink során, és folyamatosan nő az általunk ellátott intézmények, eh, szervezeteknek a száma és a munkanyelveink száma is növekszik, a hivatalos uniós nyelvek száma is növekedett, és elmondhatom azt is, hogy ugyanakkor viszont a személyzet száma csökkent, itt 5%-os csökkentést vezettek ugye be az uniós intézményeknél, a bizottság ezen felül pedig még az 5%-on felül még további csökkentés irányzott elő az olyan intézmények, szolgáltatók számára is, mint a fordító központ. Ha megnézzük ezt az időszakot 2012-től 2017-ig, azt láthatjuk, hogy 9,3%-a csökkent a hivatalnokok száma. 2018-ra két új posztot e, ígértek számunkra, hogyha ez valóban létrejöhet, akkor ezt végre is fogjuk hajtani de most láthatjuk, hogy már elértük azt a kritikus határt, ami már kétségesé teszi a szolgáltatások megfelelő minőséget és a feladatok ellátását az ügyfeleink felé. Most pedig akkor az ügyfélkört mutatnám be, 55 különböző uniós testület, intézmény, ügynökség tartozik az ügyfeleink számára, és a legtöbb ügynökség számára elő van írva, hogy a mi fordító központunk fordításait használják. Európa szerte találhatunk ügyfeleket, és nagyon széles a paletta az oktatástól a közlekedésig, és különböző területeken át, szinte valamennyi ágazatot lefedjük a fordítások kapcsán. És a szolgáltatás senki széles palettán mozognak, nem csak fordításra beszélünk, hanem például feliratozás is vállalunk, nyelvi tanácsadást, és itt tovább. És fontos, hogy az üzleti modellünkről is beszéljünk. Olyan időket élünk, ahol a hatékonyság, költséghatékonyság nagyon fontos, Eh, ahogy elmondtam, mi nem kapunk többet forrásokat az Európai Unió költségvetésében, hanem önfeltartók vagyunk, és eh, a legtöbb fordítást külső szolgáltatók eh, felé kiszervezzük, és alvállalkozókkal dolgozunk együtt, és mi ellenőrizzük a minőségét ezeknek a fordításoknak, és nagyon hatékonyá vált ezáltal az üzleti modellünk az Európai Unió többnyelvűségi politikáját és természetesen tiszteletben tartjuk, azaz valamennyi hivatalos uniós nyelvet egyformán kezeljük, egyforma költségeket számlázunk ki, és természetesen vannak még Európai Uniós nyelveken kívül más nyelvek is, amelyek fontos szerepet játszanak a munkák során. Évente körülbelül 750 ezer oldalt fordítunk lenni. Ennek nagy aránya az Európai Uniós védjegyekkel kapcsolatos, és az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalának készül a legtöbb fordításunk. Angol, német, spanyol, francia és olasz, illetve lengyel nyelven érkeznek hozzánk a szövegek nagy részt, és utána a többi hivatalos nyelvre kerülnek ezek lefordításra. Nagyon szigorú a minőségbiztosítási modellünk, itt a pályázatkírások kapcsán is ezt figyelembe kell venni, hogyha különböző speciális területek, szakterületek tekintetében eh, a kiírások, pályázatok során is fontos, hogy olyan szolgáltatókat, alvállalkozókat álljunk, akik ezen az adott szakterületen megfelelő szakembergárgával rendelkeznek, és egy dinamikus uh, rangsort is fenntartunk, és a külső fordító szolgáltatók ezen, uh, itt kerülnek besorolásra. Aztán 2000 16 és 2020 közötti stratégia, amikor a fordítóközpont élére érkeztem, akkor kidolgoztunk egy 5 éves stratégiai tervet, és ezzel kapcsolatos víziónk az, hogy hogy kiváló, megosztott uh, szolgáltatóvá próbálunk válni 2020-ra, részleteiben a stratégiát itt láthatják a dián. És szeretném elmondani azt is, hogy 2016-ban egy új rendszer dolgoztunk ki, a, az új rendszernek a neve ECDT, és ez egy új ügyfélportfóliót és szabadúszó portfóliót, és a belső házon belüli munkafolyamatok új rendszerét is magában foglalja. És a bejövő fordítási megbízások ezen a rendszeren keresztül kerülnek feldolgozásra. Láthatják, hogy itt közel 750 ezer oldal került lefordítása 2016-ban, és több mint 61%-át a védjegyek tették ki, az egyéb dokumentumok 38,7%-át tették ki a fordításoknak. Ami a ügyfeleket, illetve a legnagyobb ügyfelünk, ahogy már említettem, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, aztán következik a, a vegyi ügynökség, az alapjogi ügynökség, aztán a menekültügyi támogató hivatal, és így tovább. És úgy gondoltam, hasznos lehet az is, hogyha 2010 és 2016 között költségvetésről és a felhasznált forrásokról is beszámolni. Itt láthatjuk, hogy 2014-ig a bevételek magasabbak voltak, mint a kiadások, és aztán negatív vagy deficites költségvetési tervezést vezettünk be 2015-re és 2016-ra. Láthatják ezt hogy miért is tettük ezt. Ennek az a háttara, hogy 2011-ben az árstabilitás érdekében bevezetünk egy új árazási rendszert, és ez lehetővé tette azt, hogy az elmúlt két évben negatív költségvetési tervezést vezessünk be, de ugyanakkor úgy is döntöttünk, hogy az árstabilitási modell ez változni fog, és szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az év végére minden évben kiegyensúlyoztuk a költségvetésünket, de arról is szólnék, hogy az oldalonkénti fordítási ár folyamatosan ingadozott, egy, egyértelműen látható, hogy csökkentek az árak. 2015-2016-ban, amikor is ez az újfajta költségvetés tervezés bevezetése került, az árak is változtak, és új árazási struktúrát vezettünk be, és a jövőben is változtatni kívánunk ezen, és csökkenteni fogjuk ezzel a csökkenést, és itt elsősorban a fordító memóriák használata az, amely költséghatékonyabbá tett bennünket, 16%-os megtakarítást tett ez lehetővé a az ügyfelek számára a fordítási kiadások ennyivel csökkentek, ez egy komoly tétel, nagyon is üdvözölték ezt, de ugyanakkor mégis mi úgy érvelünk, hogy a jövőben biztos, hogy szükség lesz, nagyon is valószínű, hogy szükség lesz az árak emelésére, az új árstruktúra, a, a, a korábbi évvel költségvetési többletét fogja majd fenntartani, és elkerülhetetlen, hogy növeljük az árakat, mert egyéb esetben ez a többlet csökkenne. És akkor képen hasznosnak tartom azt is, hogy a többnyelvűség kapcsán eh, szóljak arról is, hogy mi hozzon járulunk ehhez hozzá, hiszen az Európai Unió legitimációjához ez nagy mértékben hozzátartozik, hogy hatékony többnyelvűséget biztosítsunk az uniós polgárok számára, ezt mi szem előtt tartjuk, amikor az ügyfeleinkkel együtt dolgozunk. Például az IATA terminológiai adatbázis a legnagyobb ilyen típusú adatbázis a világon, ez egy intézmény közadatbázis, és ezt mi tartjuk fenn az intézmények nevében, és hát láthatják, hogy évente rengeteg eh, lekérdezést eh, számlálunk. 2016-ban 36,5 millióan fordultak a nyilvános adatbázishoz, 18,5 millió lekérdezésre került se az intézményközi adatbázisból. És eh, említettük az intézményközi együttműködés, úgy gondolom ez valóban számos előnyel jár a polgárok számára. Igen, a többnyelvűség az alap, a kulcs, és hogyha megnézzük, hogy ezzel kapcsolatban mi történt például az Európai eh, Vegyi Ügynökség kapcsán egy adatbázist építettünk fel, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető ezt, és még egy példával szolgálnék, itt van a Nemi Egyenlőséggel foglalkozó Európai Intézet, számokra is egy külön glossáriumot, adatbázist állítottunk össze, ez angolul elérhető, és most, és folyamatosan dolgozunk a többi nyelv többi nyelven elérhető adatbázisa. Aztán itt van az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal, az Európai Unió áthelyezési program számára egy mobil applikációt dolgoztunk ki, különböző nyelven elérhető, ez angolul, arab nyelven, komjáni és műnya nyelveken. De hát néhány példa arra, hogy hogyan járulunk hozzá az Európai Unió többnyelvűségéhez, és az ügyfeleink eh, igényeit hogyan tudjuk kielégíteni. 2014 óta felmérést végzünk arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki ez a többnyelvűségi megközelítés az Európai Unió ügynökségei részéről, és itt sok minden változott, hogy a, a többnyelvűségi politika hogyan is került végrehajtásra az egyes ügynökségeknél, például a többnyelvű honlapok minden ügynökség számára elérhetőek-e vagy sem, és, és a saját honlapunk valamennyi 24 uniós nyelven elérhető, ezt szeretném kiaksúlyozni. Remélem, elnök hogy ezzel kis kóstolat tudtam nyújtani arról, hogy hogyan is dolgozik a fordítóközpont, és természetesen állok rendelkezés, hogyha vannak kérdések. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt az izgalmas bevezetőt az önök munkájába. Úgy gondolom, hogy igazából nem is tudjuk mi ez pontosan, hogyan zajlik ez, mit is csinál fordító központ, éppen ezért nagyon hasznos volt ez a prezentáció, és akkor én is megragadom a lehetőséget, hogy üdvözöljem önt itt a bizottságban, és Sajavszki úr, az előadónk kapja meg először a szót, aki a fordítóközpont mentesítésével foglalkozik és aztán a többi képviselő kolléga, aki szólni kíván, megkapja a lehetőséget. Szojevszki úr, öné a szó. Két-három percben kérjük. Hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, ezért az információ csomagért, amit ön most megosztott velünk úgy tűnik, hogy egy jó döntés volt, amikor az önök jelentését kivettük azon jelentések közül, ami korábban mindig egy jelentéscsomag volt. Itt sokkal többet megismertünk, és jobban rá tudtunk mutatni azon kérdésekre, amelyeket ön is felvázolt. Jobban látjuk az önök munkáját és a feladataikat, és nem tudtuk, hogy ennyi meglepetés is lesz benne. A legtöbb meglepetés pozitív volt, és nyilvánvaló, hogy rendkívül hatékonyak, hogy nagy eredményeik vannak, és az is világos, hogy nagyon hatékonyan ö, tudnak ö, dolgozni, egy hatékony ö, üzleti modellt alkalmaznak. Néhány elem van, ami aggodalmat okoz. Ö, Egyrészt a csökkentések, amiket ön is említett, ez vonatkozik mind a személyi állományra, amely úgy tűnik, hogy egyre több munkát kell, hogy elvégezzen, és ugyanakkor a költségvetés is szinten marad csak, aminek lehet, hogy rövid távon nem lesz hatása, de hosszabb távon ennek lehetnek következményei. Tehát úgy gondolom, hogy felvetődhet az a kérdés, hogy a csökkentéseket csökkentsük azt hiszem, hogy ez vonatkozik. A bizottság most nincs ugyan jelen, de megpróbáljuk majd a véleményünket megfelelő módon kialakítani és eljutatni az érintettekhez. Két dolog van, amiben előre kellene lépni. Először is meg kell védenünk a multi, a soknyelvűséget, a nyelvek sokszínűségét. Tehát ez azt jelenti, hogy az adatbázist ki kell bővíteni, szem előtt kell tartanunk, hogy egyes nyelvek, nemzeti nyelvek bizonyos kifejezéseket, szavakat is elveszítenek, egyszerűen eltűnik, anakronisztikus, régi módinak mondják, de mégiscsak ott kellene, hogy legyen a forrásokban, hogy ezek a szavak ne tűnjenek teljesen el, és ne szegényedjünk el ezen kifejezéseknek az elvesztésével a ö, állomány is csökkentése került, eléggé ö, hirtelen és meredeken csökkent. A, a sok színűség az, a nyelvi sokszínűség arra ösztönzi az embereket, hogy tanuljanak nyelveket, és jobban tudjanak mozogni a kulturális területen is. Ugyanakkor az is van, hogy jelenleg egy olyan bizottságban van, ahol egyetértünk, hangsúlyozni sem szükséges, hogy a nyelv ismerete az mindenképpen egy lehetőség, hogy a realitásokkal jobban találkozunk, bizonyos dolgokat, jelenségeket jobban tudjunk elemezni. És válságidőszak időszakban pedig fontos, hogy bizonyos problémás helyzeteket is megoldjunk. Tudom, hogy ön nem felelős a tolmácsolásért, hanem az írásos fordításért, amit a különböző ügynökségek és testületek számára végeznek, de nyilvánvaló, hogy más intézményekkel való együttműködés is létfontosságú, és köszönöm, hogy ezt önök végzik. A véleményünk mindenképpen pozitív lesz, rá fogunk mutatni arra, hogy a csökkentéseket kell ezennel csökkenteni, mert ez most már az önök minőségét veszélyeztetheti és azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk részéről egyszerűen csak köszönetet kell mondanom a tájékoztatóért. Nem volt túl hosszú, de rendkívül pontos volt. Nagyon szépen köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen, most pedig Szabine Várhelyen. Köszönöm szépen először is én szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációját, köszönjük a betekintést a Fordítóközpont munkájába. De egy ponttal kapcsolatban lenne egy kérdése. Ugye hallhattuk, hogy nagyon sok mindent kiszerveznek, a fordítások nagy részét a vállalkozók látják el, ők végzik el ezt a feladatot. Nagyon sokszor előáll az a helyzet, vagy legalábbis gyakran előfordul, hogy, hogy, hogyha az angol szöveget veszik forrás eh, dokumentumként, és az önök az ön prezentációja alapján is egyértelmű, hogy az angol az első rangú forrás, amiből fordításra kerülnek a dokumentumok, és hát tudjuk, hogy az angolban vannak igencsak nagy számban több jelentésű, több értelmű szavak, és mindig a kontextusból derül, hogy pontosan hogyan is kell lefordítani azt az angol szót kérdés, hogy az alvállalkozóik honnan tudják ezt, hogy hogyan kell helyesen lefordítani ezt az angol szöveget, hiszen sokszor kaptunk kész olyan fordításokat, amelyekből kiderült, hogy hát nem a mi eszpecserénket tükrözi, ez nem abban az értelemben használták az adott szót, ahogyan azt mi szerettük volna használni. Hogyan lehet ezt strukturálisan garantálni, hogy a szeredeti eszmecseré eszmecsere kontextusa jelenjen meg a fordításokban is. Köszönjük szépen, igen, ez számukra egy nagyon fontos kérdés, mondja az elnök azt, hiszen többször is előfordult az, hogy amikor nagyon is technikai jellegű eszmecsékre van, hogy nem azt láttuk vissza, viszont más nyelveken. Nyilván a fordítók számára sem egyértelmű ezt kideríteni, hogy pontosan milyen értelemben hangzott el egy-egy kifejezés, lehet, hogy ők a technikai specifikációkkal vagy az adott szakterülettel nem annyira ismerik ki magukat, nem jártasak azon a területen, és számunkra ugyan a fordítók megkönnyítik a munkát, de ugyanakkor vannak ilyen esetek, amikor belebotlunk ilyen esetekbe, hogy tulajdonképpen egymás mellett elbeszélünk, mert mindenki kezében egy másfajta nyelvi változat van, és az időbe kerül, amíg kiderítjük, hogy tulajdonképpen az egyes fordításokban nem ugyanaz ám. De hát ez egy másik kérdés. Most Kosta azt kapja meg a szót. Szilvia, tér a szó. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani, hogy igazi köszönet jár önnek, nagyon széles körű áttekintést kaptunk, nagyon hasznos módon, és hasznos mindezen információ nem csak a mi szakbizottságunk számára, hanem az egész Európai Parlament részére. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk önnek, illetve önöknek. A tavaly évben már elmondotta, hogy milyen gondokkal küzdködnek költségvetési szempontból, és hogy az új politikák hogyan érintik önöket negatívan, teljes mértékben. Persze ott vannak a különböző egyéb megoldások, például a költségvetési előlegeknek a lehetősége, vagy akár az, hogy miányt mutasson a költségvetésük adott periódusban. Önök mindent megtettek azért, hogy a kiadásaikat csökkentsék. Úgy tekintjük, hogy valóban egy általános előfeszítést tettek, amely örvendetes. Most pedig viszont arra van már szükség, hogy a bevételeik növekedjenek, ami pedig a kollégánknak, Szilevszki a jelentését illeti, illetve azt, hogy az önök ügynöksége milyen részt szel ki, maga, részt tud magának az európai költségvetésből. Nos, figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen módon fog alakulni a következő költségvetési keretterv, a több éves terv szót ejtetőn arról is, hogy új szolgáltatásokat kívánnak bevezetni. Miről is van szó? Az online fordításokra gondol? Tudjuk azt, hogy az online fordítások ö, ö, kockázatokkal járnak az automatikus tulajdonképpen fordításokra, a gépi fordításokra gondolok. Tudjuk, hogy ez egy kockázatos terület, és kérdezem, hogy milyen gondokat lát e tekintetben a gépi fordításokra, tehát ennyi. Ami pedig a külső szolgáltatókat illeti, a külső ügynökségeket, fordítóirodákat, Ugye vannak a jogi kérdések is, amelyek felmerülnek, de a kulturális szempont is érvényesül. Hogyan tudják biztosítani ezeknek az ügynökségeknek az esetében a minőséget? Látom az olasz szövegnél, hogy az angolból kiindulva nem mindig kellő minőségben produkálnak fordításokat, de én tudom azt, hogy önök mindent megtesznek azért, hogy a jó minőséget biztosítsák, de mégis kérdezem, hogyan tudjuk a külső ügynökségeknek a minőségét biztosítani. Köszönöm szépen, Julie a szó. Um, I just want to say that... Csak szeretném hozzátenni, hogy nagyon nagyra értékelem a részletes tájékoztatót, amit kaptunk öntől a mai napon én nekem is az volt az érzésem, hogy a bizottságunknak élen kell járnia a sok nyelvűség tekintetében az európai projektek eh, területén. Ez egyik része a mi munkánknak itt a szakbizottságban, hogy elősegítsük és tiszteletben tartsuk a sok nyelvűséget eh, tehát eh, a politikai frakciónkon belül és a különböző bizottságokban is élen kell járnunk. Szerintem e tekintetben ez nagyon érdekes előadás volt más nem Európai Uniós nyelvekkel, nem hivatalos nyelvekkel is foglalkoznak. Nem tudom, hogy az ember, úgy gondolom, hogy az emberek nagy többsége erről nem is tud, és ez is nagyon fontos a hogy milyen kapcsolatokat tudunk tartani más országokkal. Itt gondolok először is az úgynevezett kulturális diplomáciai stratégia szempontjából is ez nagyon fontos. És igazán őszintén mondom, hogy támogatom önöket, és nagyon örülök ennek a mai tájékoztatónak. Még egy dolog, nagyon sok lehetőség van a fiatalok számára, hogy eljöjjenek, ellátogassanak az irodámba, megismerkedjenek a parlamenti munkával, és vannak, akik azért jöttek, mert a nyelvek iránt érdeklődnek, és nagyon örülnek, hogyha a tolmácsokkal is találkozhattak. Nem tudom, hogy adott esetben lenne lehetőség arra, hogy az önök munkatársaival is találkozzanak ezek a fiatalok. Köszönöm szépen, most pedig kérdezem a bizottságot, hogy kívánna hozzászólni az eszmecseréhez, vagy sem. Tessék, önök a szó. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt szeretném kiemelni, hogy a bizottság úgy véli, hogy az Európai Uniós jogalkot 2004-es döntései határozatai továbbra is érvényben vannak, és úgy gondoljuk, hogy ezt az eredeti modellt kellene továbbra is fenntartani, hiszen ez a legköltséghatékonyabb mód. A nyelvűségnek a biztosítása, ahogy már számos alkalommal elhangzott, minden egyes uniós intézmény számára kulcsfontosságú, hogy és ami pedig a személyzet csökkentését illeti, ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy ezek a csökkentések évről évre újra megtárgyalásra kerülnek, és a három intézmény közösen dönt, a bizottság, a parlament és a tanács. És szeretném azt is kiemelni, hogy 2018-tól már nem lesz szükség további csökkentése, hanem stabil marad majd a személyzet létszáma. Köszönjük szépen! Köszönet illeti a bizottságot, és most pedig akkor még egyszer megadnám a szót Kilorán asszonynak, hogy a felmerült kérdésekre választ adjon, tessék. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, megpróbálok kitérni a különböző felvetésekre. Először is, ami a létszámcsökkentésünket illeti, az élet hozta magával. Továbbra is a szolgáltatást nyújtjuk az ügyfeleinknek, és szeretném biztosítani önöket a bizottság, amit elmondott annak függvényében is, 2018-tól stabil lesz a létszámunk, és remélhetőleg nem fog változni az a politika, amely keretében dolgozunk ami a valóban veszünk fel gyakornokat, akik valamennyi ideig nálunk vannak a központban, és megtanulják, hogy hogyan végezzük a fordításokat én szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nyitottak vagyunk, hogyha valaki szeretne hozzánk jönni, akkor igen, fogadunk, lehet pályázni gyakornokságra. Különböző lehetőségek vannak, ezeket minden évben nyilvánosságra hozzuk. Ami pedig az outsourcingot, a kiszervezést illeti, ez mindig is a mi üzleti modellünknek a lényegét képezte. Az intézmények most már a központnak az üzleti modelljét követik. Néhány éve az intézmények egyre inkább próbáltak kiszervezni az összes fordítást, és a mi üzleti modellünk mindig is nagyon hatékony volt kiszervezés tekintetében, és az anyagok is, amik visszajönnek, van egy minőségbiztosítási rendszerek, és csak utána kerül ki a fordítás az ügyfelekhez. Hogyan garantáljuk a minőséget? a különböző tendereket írunk ki, környezetvédelem, repülésügy, vasút. Tehát ezzel biztosítjuk azt is, hogy a jelentkező külső fordítók azok rendelkeznek, és a terminológia is nagyon fontos. Ha megvan a megfelelő terminológia, és a hivatalos nyelvekre így kerül lefordításra, akkor az a nehézség, amit az elnök asszony mutatott, azonnal kiderül a dokumentumoknál. A mi tapasztalatunk azt is is mutatja, hogy alapvetően fontos a forrásdokumentum minősége. Hogyha a forrásdokumentum nem kiváló minőségű, akkor nagyon nagy gondok lehetnek a fordítással. Tehát alapvetően fontos a, minő, a forrásdokumentum minősége. Említettem, hogy leginkább angol a forrásnyelv, de más nyelveken is kapunk dokumentumokat, és mindenképpen az ügyfeleink igényei szerint dolgozunk és eh, hogy milyen nyelvekre eh, kívánják a fordítást. Volt egy kérdés Koszta asszony részéről az új szolgáltatásokat illeten. 2016-2020-as stratégia keretében próbáljuk a már meglévő szolgáltatásainkat folytatni, de új szolgáltatásokat is dolgozunk. Például egy webfordító szolgáltatást is akarunk. Minden ügynökségnek megvan a saját weboldala, és szeretnének több nyelvűek lenni. Ezt mi támogatjuk, és azon dolgozunk, hogy egy webfordító szolgálat legyen jövő évtől kezdve. Öt éves stratégiánk van, és a gépi fordítást is be szeretnénk vezetni. Szorosan együtt dolgozunk a bizottsággal, oly módon, hogy az úgynevezett MTEC rendszer meglegyen, ezt integráljuk a saját környezetünkbe az elkövetkezendő évek során. Nem mondani sem kell, hogy a gépi fordítás az csak egy segédeszköz lehet az emberi fordításhoz, és ezért nagyon fontos a minőségi fordításhoz. Tehát a gépi fordítás az csak egy segítő elem, ami a gyorsaságot hozza magával. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, ami pedig a költséghatékonyságokat illeti, szerintem a modellünk az tényleg arra irányult, hogy a fordítások költségeit csökkentsük, mert a kiszervezéssel csökkentjük a munkaerő létszámot, és mert ha csak kiszervezett forrással dolgoznánk, és csak átadnánk az ügyfeleknek, akkor nem lenne minőségbiztosítás, és ezért fontos az, hogy mi közbelépjünk és a minőségi terméket tudjunk szolgáltatni. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljött hozzánk a mai napon, és megválaszolta a kérdéseinket. És köszönjük azt is, hogy először, legalábbis mióta én képviselője vagyok ennek a parlamentnek, hogy először létrejött az eszmecsere a fordító központtal, hiszen mi tulajdonképpen, ha jól illetékesek vagyunk ezért a területen, nem? És azt gondolom, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete, legalábbis ezt remélem. Természetesen kritikus, konstruktív szemmel követjük egymást munkáját, és ennek szellemben fogunk együttműködni. Ez a mai eszmecseresek az első lépés volt. Reméljük, hogy ez a jövőben még folytatásra lel Köszönjük, hogy ma eljött hozzánk, köszönjük a kiváló munkát, amit végeznek, hiszen ez mindannyiunk számára minden napokban óriási segítséget jelent. A fordítások nélkül a szóbeli tolmácsolás is ideértve nem csak az írásbeli fordításokat e, dolgozni sem tudnánk, ezért nagyon hálásak vagyunk a többnyelvűséget, de ez ugyanakkor kötelezettségünk is, kulturális sokszínűségünk egyik kifejezési módja, és ez egy komoly kincsérték, amit védeni kell, és fenn kell tartani. És ha jól értelmeztem azt, amit öntől hallottunk, akkor ön is utalt arra, hogy a fordítások csak olyan jók lehetnek, amilyen jók a forrás szövegek adott esetben. Ez talán amellett is szól, hogy talán képviselőként nekünk is esetleg ne feltétlenül csak az angol nyelvhez ragaszkodjunk, hiszen az angol nyelvet nem biztos, hogy teljes mértékben uraljuk, hanem lehet, hogy érdemesebb lenne jobb szövegeket az anyanyelvükön létrehozni, és akkor a fordítóközpont munkáját is ezzel megkönnyítenénk. Tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges. Itt a határidők is fontos szerepet játszanak, és ezért döntünk sokszor úgy, hogy jó, akkor legyen angolul, és akkor kezdetől fogva rendelkezésre mindenki számára legalább angolul, és gyorsabb a folyamat, de ha jól értettem, akkor azért az derült ki, hogy egy anyanyelvi forrásszöveg mégiscsak egyszerűbben fordítható le, mint hogyha valaki jó rosszul egy másik nyelven angolul, francia fogalmazza meg a mondandóját. Köszönjük szépen! Sztorajevszki úr és elmondta a véleményét előadóként. Én úgy gondolom, hogy itt egy támogató, pozitív véleményre számíthatunk a mentesítés tekintetében. És úgy gondolom egyetértünk mindannyian abban, hogy a jövőben is kiállunk amellett, hogy ne csökkentsék az önök forrásait, és hogyha bármiféle panasz, probléma, gond, baj merül fel, ahol úgy vélik esetleg a kulturális szakbizottság tehet valamit önökért, ne habozzanak, keressenek meg bennünket, és meglátjuk, mit tehetünk önökért. Még egyszer hálás köszönet a látogatásért, a munkájukért, üdvözöljük a kollégákat, és tolmácsoljon nekik is a köszönetünket, hálánkat. So, wir machen jetzt, glaube ich, eine kleine Pause. Most pedig akkor következik egy kis szünet, mindenki uh, felélegezhet pár percre, és akkor az egyszerű polgárai a szakbizottságnak szabadok elmehetnek. Nem, korrigálja magát az elnök azt, hogy nem, nem, meg feledkeztem valamiről, még nem, nem tört ki a szabadság mindenki számára, hanem Először is még van egy zárt ajtós része az ülésnek, úgyhogy legelőször is azokat kérem meg, akik nem képviselők, vagy nem asszisztensei az itt dolgozó képviselőknek, hogy hagyják el a termet. Ez az Európai Bizottság képviselőre is vonatkozik. Kérjük, hogy ők is hagyják el a termet.